Cari colleghi, l'ordine del... Kedves kollégák, a napi rend következő pontja a tanács és a bizottság nyilatkozatai, mégpedig pénzügyi felügyeleti csomag témában. Prego. Köszönöm szépen. Uh, csak a spontán felszólalásokkal kapcsolatban szeretném kérdezni, lesz itt spontán felszólalás a vitában? Igen, lesz. Lesz uh, spontán felszólalás mégpedig eh, a pénzügyi felügyeleti csomagról szóló nyilatkozatok végén szeretném még egyszer világossá tenni. Nagyon rövid a hozzászólási időm, eh, mert eh, már nagyon nagy késésben vagyunk, és nagyon hosszú szavazás vár ránk. Egyre megy az idő, és mindenkinek, mindenkit arra kérek, hogy tartsák be a hozzászólási idejüket. Ma a spontán felszólalásokra tényleg csak 5 percet tudunk szánni. Rögtön meg is adom a szót a tanácsnak. Reinders úr, tessék, öné a szó. Merci, madame la présidente. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim. Nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek a parlamentben. A pénzügyi felügyeleti rendszerről van szó. Lesz lesz még lehetőségünk egyébként is az ECOFIN ülés után beszélni erről a témáról. Ez a kérdés most a, nap, a parlament elé kerül szavazásra. Számos szöveg van, amelyek különös tekintettel fontosak az Európai Unióban. A tanács elnöksége is beszélt már erről, a válságról, válságra adott válaszról van itt szó. Az elmúlt tíz évben a lámfalusi csomag működött, illetve folyamat működött a pénzügyi területen. A pénzügyi felügyeleti szervek bizottságai hozzájárultak ahhoz, hogy Európában ugye pénzügyi jogszabályokat fogadjunk el, és konvergencia alakuljon ki a pénzügyi felügyeletek között. Ez egy fontos lépés volt, nagyon pozitív lépés volt ez, az európai megközelítés irányába. A válság tükrében azonban meg kell állapítanunk, hogy ez összességében nem elegendő. Nem sikerült a pénzügyi válságot megakadályozni, és nem sikerült azonnali válaszokat, rövidtávú válaszokat adni, főleg ami a határokon átnyúló intézkedéseket illeti. Ezért most szeretnénk egy európai rendszer kockázati testületet létrehozni együtt a pénzügyi felügyeletek európai rendszerével. Szeretnénk együttműködni abban, hogy ezeket a bizottságokat, illetve hatóságokat létrehozzuk. Jean-Claude Trichet nyilván sokat fog tenni annak érdekében, hogy a follow-up megtörténjen ezekben a kérdésekben. Természetesen olyan felügyeleti hatóságokat szeretnénk, amelyek gyorsabbak, gyorsabban reagálnak, és képesek közösségi technikai normákat is végrehajtani és felügyelni azt, hogy ezek válságban is száz százalékban megvalósuljanak. Megfelelő beavatkozási e, mm, eszközeik lesznek, és kiegészítik a nemzeti hatóságok munkáját. Tehát valódi európai felügyeleti keret lesz, ami nagyon fontos, hogyha a belső piacot szeretnénk erősíteni. Így a kollégák akik a felügyeleti ellenőrzési szervekben ülnek, együtt tudnak működni, de a nemzeti felügyeleteknek és természetesen folyamatosan kapcsolatban kell maradniuk egymással és az európai felügyelettel. Ne, nem szabad ettől a rendszertől félni, ez egy történelmi megegyezés. Egyesek már mondták ezt a parlamentben. A belga elnökség ezt nevezte meg prioritásának a pénzügyi piacok terén, de általánosságban is. Most éppen egy új eredeti rendszert hozunk létre, de ennek során természetesen figyelembe kell vennünk azt is, hogy a fő partnereinknél milyenek a felügyeleti rendszerek. Ez a második kihívás. Meg kell mutatnunk, hogy az Európai Unió 27 tagállama kész arra, hogy a pénzügyi felügyeleti rendszereket reform, megreformálja, anélkül, hogy ennek során az Egyesült Államok sarokba szólítsa. Az Európai Tanács fontos lépést tett előre, és Európában nagyon érdekes viták folytak a témában. De most végre is kell hajtani ezeket az elfogadott intézkedéseket. intézkedéseket. Az Egyesült Államok is elfogadott egy törvényt a felügyeleti szervekkel kapcsolatban, és remélem, hogy a mi csomagunkkal kapcsolatban is pozitív van nyilatkozik majd meg. Nagyon sokat tárgyaltunk, egyeztettünk, és a parlament megmutathatja, hogy az Európai Unió nem sereghajtó, hanem éllovas a G20-ak keretében hozott reformok reformok végrehajtásában. Itt időtényezőre is figyelnünk kell. Nem csak az fontos, hogy ma szavazzunk erről, hanem az is, hogy működjön is ez a rendszer majd. Ez a harmadik kihívás. Egy mikroprudenciális felügyeleti, decentralizált felügyeleti rendszerről van szó. Tehát a nemzeti szinten hozott döntésekre kell reagálni, anélkül, hogy ezt helyettesítenénk a nemzeti szintet. Tehát nem, az a, nem arról van itt szó, hogy itt leváltjuk a nemzeti rendszert. A, a rendszerkockázati testület egy nagyon fontos szervet képvisel, és ez transatlanti nemzetközi szinten is fontos szerepet játszik. Az európai felügyeleti szervek nek vannak a kockázatok felmérése és elemzése terén fontos hatásköreik, de csak akkor, hogyha végre is hajthatják az intézkedéseiket, akkor lesz ez hatékony, ez a rendszer. A parlament nyilván erről majd nyilatkozni fog, de vannak egyéb törvényhozási intézkedések is, amelyek fontosak. Elnök asszony, tisztelt képviselők! Szeretném a hozzászólásomat azzal zárni, hogy ma az első lépésről van szó. Az első lépést kell lezárnunk, ez rendkívül fontos. Pozitív eredményt várunk. Szeretnék köszönetet mondani az Ekon szakbizottság elnökének, Bósz asszonynak, aztán Kulár asszonynak, Sánchez Presédos képviselőnek, és a jelentéstevőknek, valamint az árnyék jelentéstevőknek természetesen, és Mária úrnak is, aki itt van most, és a munkatársaknak is. Nagyon érdekesek voltak a viták, az eredmények is, és ez az eredmény van most az önök asztalán, erről kell ma szavazni. Szeretnénk előrelépni, és remélem, hogy hamarosan a következő szöveg tárgyalására kerül majd sor, hiszen nem állít meg a folyamat. Azt gondolom, hogy azok nevében is beszélhetek, akik majd átveszik az elnökséget tőlünk. Biztos vagyok benne, hogy ők is folytatják ezt a munkát. Biztos vagyok benne, hogy különös tekintettel a beruházási alapokra újabb javaslatok merülnek fel hamarosan. Bárnyi úrval, úrral egy teljes cselekvési tervet fogunk kidolgozni, hogy ezeket az új szövegeket minél hamarabb elfogadhassuk. Köszönöm szépen, hogy az elnök Bárnyi úr Barnier úr a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, tisztelt képviselők. A pénzügyi felügyelet kialakítására vonatkozó egyetértés az a kérdés, amiről hamarosan szavazunk. Majdnem pont egy évvel a bizottságbeli elfogadást követően került napirendre. Történelmi dátumról beszélhetünk tehát. A pénzpiacok kontinensünkön való szabályozásával kapcsolatban. A nemzetközi fejleményekre reagáltunk ezzel. Washingtonban a 2008. novemberében a G20-as csúcsra, ahol Jean Larosier vezetésével egy munkacsoport jött létre, aki kihúzott tulajdonképpen minket a válságból, ez volt a feladata, és ezután indítottuk el a munkát. Jacques Delarosier nagyon intelligens megoldást választott, és nagyon sokat köszönhetünk neki. Ezen egyezménnyel tulajdonképpen kereteket dolgoztunk ki melyek lehetőséget tesznek minden továbbiakban kialakítandó kezdeményezések megvalósítására. Termékenként termékről termékre, pénzügyi szereplőről pénzügyi szereplőre haladva. Úgy fogjuk kialakítani, hogy én január 13-án azt kötelességemként elismertem és megígértem. Intelligens felügyeletet akarunk. Az a keret, amelyekről szavazni fogunk, alapokat jelent minden ágazatban a közeljövőben meghozandó tevékenységre, döntésre. Bízni lehet ebben. Először is Garcia Margalo, Sánchez Presedo, Skinner úr, Gulárasszony, Gigold úr Premosa Ibált-Zedzgán eh, kollégáknak szeretnék szívből köszönet mondani, az árnyék előadókkal együtt, és különös köszönetet mondom Bausz asszonynak, aki vezette a vitát. Reinders úrnak is eh, szívből köszönetet mondok, ő volt az ECOFIN tanács elnöke, munkatársaival döntő fel, előkészítő munkálatokat végeztek, és eh, a svéd, illetve a spanyol elnökség is ugyanezt kiválóan tette meg nem szokásos az, hogy az Európai Bizottság nevében a tőlem balra ülő úrnak is köszönetet mondok, aki a pénzügyi szolgálat vezérigazgató helyettese, és néhány nap múlva elhagy minket. Mélyen meg vagyok győződve arról, hogy ez a személy az európai közszolgálat szempontjából mintaértékű. Az Európai Parlament többletértéke egyértelmű. Ez a többletérték itt döntő jelentőségű is volt. A hatáskörök, az Európai Felügyeleti Hatóság hatásköreinek meghatározásánál, a sürgősségi eljárásnál, a jogi normák előkészítésénél, a fogyasztóvédelemnél és egy sor egyéb kérdésnél, gondoljunk a prevencióra, a mérgező vegyi anyagokra vonatkozó védelem kialakításánál. És itt Oli Rén barátomnak és kollégámnak is köszönetet kell, hogy mondjak. A parlament akkor is fontos szerepet játszott, amikor a, a A rendszerkockázatok, rendszerkockázati testület létrehozására volt szó. Dinamikus kompromisszumokat sikerült meghatározni, ugyan engedményeket is tettünk, hadd utaljak a technikai normák kidolgozására. Úgy gondolom, hogy ez nem lehetett más ágazatok számára majd példa, a későbbiekben írásban ezt majd megmagyarázom. A tanácsban most az önök gondolata került napirendi pontra, napirendre a valósághoz, a pénzpiacokhoz igazított pénzpiaci felügyelet létrehozása. Ebből más országok is sokan tanulhatnak, hiszen ez egy olyan jellemző, amely alapvetően meghatározza a határon átnyúlóan dolgozó bankok életét. Ez a rendszer szolgálja azt is, hogy megelőzhessük, illetve elkerülhessük a kockázatokat és válságokat. Reagáljon azokra a kérdésekre, amelyeket az állampolgárok tettek. Megfelelő választ adott tehát Európa, és gondolom, hogy párhuzamosan más kontinensekkel együtt, a G20-as csoportokkal együtt sikerül kielégítően megoldanunk a problémát. Azok a hatóságok, amelyek 2011. január 1-ével tehát létrejönnek, technikai jellegű munka vár még ránk, de költségvetési szempontból is van tennivaló. A jövőbeni elnökség, elnök, a jövőbeni főigazgatót ki kell még nevezni, és tulajdonképpen az egyetlen kritérium a hatóság vezetőjének kinevezésénél a rátermettsége, képessége, hogy mely mértékben tud az új hatóság sikeres munkájához hozzájárulni. Biztos vagyok abban, hogy az új elnök az új hatóság, az új rendszerkockázati testület vezetője kompetens személy lesz. Határozottan tartalommal fogjuk megtölteni ezt a keretet. Az ESMA egyre határozottabb lesz, és az európai szinten a a származékos termékeket, a részvényértékesítéket, a swapokat, a CDS-eket, minden ilyen akciót európai szinten tud majd szabályozni. De nem csak erről van szó, hanem sokkal arról is, hogy az, a pénzügyi rendszer átláthatóbb legyen, a piacok egészségesebbek, és ezt önökkel együtt lépésről lépésre fogjuk megvalósítani. De a hedge fundokról, a magántőke alapokról is szó van, ezen dolgozunk, a Bázel 3 végrehajtásáról, a bankok saját tőkéjével kapcsolatban. Jövőben elfogad, a jövőben elfogadjuk a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó irányelvet, a szankciók erősítését, a piaci visszaélésekkel szemben európai kereszteket teremtünk a válságkezelés számára, számára. Mindezt tehát azért tesszük, hogy ne kerüljünk újra súlyos válság mélyére. Ezzel a fogyasztókat, adófizetőket szolgáljuk, nekik tartozunk ezzel felelősséggel. A bankágazatban, ugyanúgy, mint a környezetben, a prevenció mindig kevesebbe kerül, mint a károk elhárítása, a válság enyhítése az európai bruttó nemzeti termék 17%-át fordítottuk a pénzügyi ágazat megmentésére. De a bankok fizessenek a bankokért, már a jövőben ne az adófizető. Mint mondtam, a prevenció mindig jobb és olcsóbb, mint a helyreállítás. Ennek megvalósítása a célkitűzésünk a tanács által elfogadott programmal. Elnézést a bizottsággal június 2-án elfogadott tanácsi támogatással elfogadott iránymutatókkal. Ezt fogjuk a legnagyobb elhatározottsággal és eltökéltséggel végrehajtani. Reméljük, hogy az év végéig, 2011 év végéig az önök támogatásával ez valóra is válhat. Egy személyes megjegyzéssel zárnám. Kapcsolataink minősége, tárgyalásaink, megbeszéléseink őszintesége bizalommal tönt el. Ez egy bátorító jelzés, és minden Európai Bizottsági Szolgálat nevében ezért szívből köszönetet mondok. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig a frakciók felszólalóinak adom meg a szót. Az EPP García Margallo úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó napja van Európának. Decemberben jó megállapodást kötöttünk. Nem, nem volt jó megállapodás, és ez problémát jelentett, de az, a házelnökének köszönhetően, és a bizottság, valamint a tanácselnökeinek köszönhetően most jó megállapodásra jutottunk. Egy valódi európai megoldást találtunk, amely jó, erős, és a, demokratikus, a parlament demokratikus ellenőrzése alá fog kerülni. Azért alkottuk ezeket a felügyeleteket meg, hogy az Európai Unió területén dolgozó minden bank ezek alá tartozzon. A nemzeti hatóságok is ellenőr, a hatóságokat is ellenőrizzük, és amennyiben nem teszik meg, amit ők, nekik meg, nekik meg kell tenni, akkor ezzel ellen is tudunk tenni. Meg akarjuk előzni a rendszerkockázatokat, mivel nem szeretnénk még egy olyan helyzetet látni, amikor az adófizetők fizetik a számlát azért, mert a pénzügyi intézetek felelőtlenül járnak el. Ez a parlament nem szolgálja ki a tanácsot, és nem bolint rá mindenre, amit a tanács javasol. A tanácsnak hűséges, jó szövetségese, ugyanígy a bizottságnak is, de az a feladata, hogy megfelelő jó európai rendszert teremtsen, és hogy egyenlő, egyenrangú félként cselekedjen. Bárnyi úr, Reiner úr, én úgy érzem, hogy ez egy kiváló megállapodás, és köszönöm ezért önöknek az együttműködést. Elnök asszony, köszönöm. Az Aldenev elnézést, az, e, a szocialisták nevében Skinner úr szól. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm David Ryan-nak, Reinders úrnak és Barnier bizottság, biztos úrnak a munkáját, és minden kollégámnak is a hozzájárulásokat. Sikeres munkát végeztünk, de úgy van az, hogy vagy a pillanat kap el minket, vagy mi kapjuk el a pillanatot, és ebben a gazdasági válságban nagyon jól cselekedtünk, nagyon jó megoldást találtunk az Európai Unió, sőt az egész világ számára az intézmények olyan hatalommal rendelkeznek, amelyel felelősen kell, hogy e, eljárjanak. Nagyon fontos céljaink vannak, és ezek a célok megegyeznek a polgáraink céljaival. Kétségtelen, hogy a tagállamok és a parlament által vezetett viták sokszor bonyolultak voltak, de minden akadályt elhárítottunk az, az útból, és most úgy érzem, hogy sikeres megállapodásra jutottunk. A parlament nagyobb hatáskörökre törekedett, mégpedig azért, mert a tagállamok is ezt kívánták sokak ennél szigorúbb szabályokat kértek, sokkal direktebb ellenőrzést szerettek volna, de vigyázni kell arra, hogy az ambícióink ne vakítsanak el minket, egy megfelelő rendszert kell létrehoznunk. A pénzügyi stabilitás rengeteg év tapasztalata alapján alakult ki, szakértők tapasztalatai alapján, és a nemzeti kormányok azt is, abban is megegyeztek, hogy korábban, hogy a, a bajban levő intézményeket kimentik, de ez a rendszer nem működött megfelelőképpen. Nagyon fontos volt, egy megfelelő keretet alkossunk, és csak így, és így meg tudjuk valósítani a pénzügyi felelősséget felelősség, felelősségtudatos munkát. Szükség volt a koordinációra, szükség volt az információ cserére, szükség volt a közös döntéshozatalra. Ez a, plat, ez a platform és ezek a felügyeleti hatóságok biztosítani fogják majd ezt a munkát. Nagyon fontos, hogy az Európai Központi Bank is kontrollálja a kockázatokat, de azt hiszem, hogy a korábban erről nem volt szó, nem, nem ment megfelelőképpen a munka. A múlt pénzügyi működése tehát nem volt megfelelő a mostani felügyeleti hatóságok munkáját jól el kell végezni. Az emberek betétei, az emberek házai és munkai forognak itt kockán. Üdvözlöm a felügyeleti hatóságokat, de azt kérem, hogy nagyon gyorsan járjunk el és gyorsan cselekedjünk ebben az ügyben. Köszönöm. Tisztelt Skinner úr! Elfogadna egy kérdést a Sir, on what basis do you Milyen alapon gondolja azt, hogy az új európai intézmények ítéletei, illetve döntései jobbak lesznek majd, mint azok a döntések, amelyeket a nemzeti szintű felügyeleti hatóságok tesznek. Azt, hittem, azt hiszem, hogy ha figyelt volna arra, amit mondok, akkor elmondtam, tudná, hogy elmondtam, hogy voltak koordinációk a nemzeti hatóságok között, de az, az a fontos, hogy a, a, ennek a háznak a demokratikus eljárásai is érvényesüljenek. Ha elképzeli azt, hogy a, egy szigeten ül, és akkor megvéd, meg, meg fogja védeni az elszigeteltség önt az, a, világ, a valódi világ problémáitól és kríziseitől, akkor rá fog jönni, hogy ez nem igaz. A válság megtanította ezt nekünk. Elnök, köszönöm. Az ALDE nevében asszony kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, e, biztos úr. Sikerült e, ez a felügyeleti e, rendszer reform vonata elhagyta a pályaudvart, és nagyon jó dolgokat várunk ettől. Azonban a pénzügyi rendszer még mindig olyan, mint egy svájci sajt, tele van hézaggal, lyukkal, és ez baj, ezt mindegyünk szégyene, és mindannyiunknak valódi, a pénzügyi mm, szolgáltatások területén megvalósuló egységes piacot kell támogatnunk. Az új hatóságok a határon túlnyúló koordinátort, koordinációt teszik lehetővé, ez, ehhez azonban az kell, hogy a piachoz közel hozzunk válaszokat össze kell fogni a nemzeti felügyeleti szervekkel is, és igen, mindenkinek felelősséget kell vállalnia a nemzeti felügyeleti szerveknek is, annak érdekében, hogy jó döntések szülessenek, és egy jó döntés attól még nem lesz bölcs, hogy minden országra kiterjesztjük. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló az zöldek nevében Gigold úr, két percre tessék. Köszönöm. Azt hiszem, hogy ma olyan nap napot ülünk, amelyben megint csak egy fontos lépést teszünk előre az európai építmény építésében, és azok, akik azt gondolják, hogy az újra nacionalizálás lép életbe újra, azoknak nincs igazuk. Sokkal inkább arról van szó, hogy Európa levonja a végkövetkeztetéseket, és tovább kell lépni a pénzügyi törvényhozásban. A parlament fontos dolgokat ért el, fontos dolgokat valósított meg, és utalt fontos dolgokra, és ez azért sikerült, mert az Európai Parlament különböző frakciói együttműködtek, és, és megtanulták azt, hogy igenis le kell vonni a tanulságokat, nem úgy, mint egyes tagállamokban. Felmerül a kérdés, hogy ezek a hatóságok milyen munkatársakkal dolgoznak majd, mennyi új munkatársuk lesz. Mit ér ezeknek a hatóságoknak az új kompetenciája, ha nincs elég munkatárs? Ezzel kapcsolatban hallottunk ugyanis már jelzéseket. A következő kérdés az az, hogy mi történik ezeknek a hatóságoknak az elnökeivel. Itt is meg kell nézni, hogy megfelelő személyeket válasszanak ki. Számunkra, zöldek számára fontos volt az, hogy azt szeretnénk, hogy átláthatóság legyen. Átláthatóság a nagy multinacionális cégek könyveléseiben is. Az Európai Bizottság jelezte, hogy a country by country reporting fog tekintetében nyilatkozatot fognak elfogadni, ennek nagyon örülök, és várjuk az együttműködést. Emellett a négy koordinátor, az ECON-ban a négy koordinátor együttműködött annak érdekében, hogy a, hogy a piaci infrastruktúrák és a központi szerződő fél intézményében is megállapodjunk. Egy utolsó pont, azt remélem, hogy a gazdasági kormányzásban is sikerül majd olyan koherenciát elfogadni, mint a felügyeleti szervekben, mert különben a parlament elveszíti a befolyását. Nem engedhetjük meg, hogy a vitát újra ideológiával töltsék fel, mert különben a tanácsban nem fognak tudni a közösségi módszerrel megfelelő döntéseket hozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az ECR frakció nevében Swinburne úré a szó, tessék. Swinburne asszonyé a szó, tessék ez a, a legutóbbi pénzügyi válság a közfinanszírozásban és a pénzügyi piacokon nagy zavart hozott. A bankok, a vállalkozások és az egyesületek, szervezetek naponta érzik ezt a bizonytalanságot. Annak érdekében, hogy újra beinduljon a növekedés, ezt a bizonytalanságot kell elosztatni. A pénzügyi ágazatban hatalmas nagy kudarcokra került sor, bizonytalanság volt a szabályozásban, nem tudtuk, hogy ki fog majd szabályozni, mely intézmények fogják ezt a szabályozást végrehagyni, végrehajtani. A parlament erről vitatkozott, és az elmúlt hónapokban pontosan arról beszélt, hogy ki, mikor, hol, hogyan fog szabályozni, milyen lesz a felügyelet az e-, e, ennek az vitának az eredménye egy e, kiegyensúlyozottságot hoz. Felügyeleti szervek, új európai hatóságok jönnek létre egy közös szabályozással. Ezzel a pénzügyi e, szolgálatok közös piacához közelebb érünk. A rendszerben az, az új ESRB fog majd felügyeleti szervet, szerepet ellátni, illetve rendszerkockázati testületként működni mindannyiunknak nagy érdeke fúzódik, fűződik ahhoz, hogy egy független és egységes pénzügyi szolgálati belső piac jöjjön létre. Az, új, az összes tagállamnak együtt kell működnie a válságok megelőzése érdekében. A mediáció a felügyeleti szervek között nagyon fontos, a szabályok végrehajtása minden pénzügyi intézményben és minden pénzügyi szereplő által. A felügyeleti csomag megfelelő egyensúlyt hoz létre, az, az elnök kéri a hozzászólót, hogy lassabban beszéljen. Nagyon fontos az, hogy megfelelő és kompetens személyek dolgozzanak majd ezekben a hatóságokban, hiszen őtőlük is függ majd ezeknek a szerveknek a sikere. Köszönöm szépen. A GUE nevében Klute úr két percben. Ja, danke. Igen, köszönöm szépen. Először is az elmúlt évben az igen kemény és hosszantartó tárgyalásokban részt vettek, azoknak köszönetet kell, hogy mondjak, hiszen nagy eredmény az előadótól és árnyék előadóktól, hogy mindezt elérték, azt hiszem az optimumot tudták kihozni a lehetőségekből. Frakcióm nevében éppen ezért azonban nem hiszem, hogy szükség lenne arra, hogy visszafogjuk magunkat a kritika tekintetében. Egyrészt tehát kielégítő az a pont a szempontjaink alapján, hogy a hatáskörök amelyeket a hatóságnak, a testületnek biztosítanak, nem kielégítőek. Mi sokkal többet szerettünk volna ennél. Hibának tartjuk továbbá azt is, hogy a felügyeleti testület több helyszínre lesz szétszórva. Mi is amellett álltunk ki, hogy lehetőség szerint egy helyen legyen összpontosítva, ez sokkal könnyebbé, hatékonyabbá tehette volna munkáját. Sven Svigold is jelezte, hogy a, az alkalmazottak összetételét is lehetne javítani. Ezek a fő kritikus pontok szemünkben, de úgy gondoljuk, hogy az irány jó, a lépés jó, a pénzpiacok újraszabályozása égetően szükséges, de úgy véljük ezen kívül, hogy számos további lépésre lesz szükség ahhoz, hogy valóban hatékony újraszabályozást tudjunk a pénzpiacokon végrehajtani, és eljussunk egy olyan pontra, amely az európai szabályozás révén a jövőben olyan válságot, mint a jelenlegi meg tud előzni. Úgy gondolom erre még további az eddigiek mellett még további törvényjavaslatokra lesz szükség, lényegi is, és akkor valóban hatékony eredményre juthatunk. De mégis talán jó sok lépés áll még előttünk. Köszönöm, hogy végighallgattak. Grazie per il gruppo. Köszönöm szépen. A következő az EFT nevében Blumur úr két és fél percben. Igen. Biztos úr, amikor utoljára találkoztunk, illetve először, akkor jeleztem, hogy milyen hatalmas aggódás él bennünk, hogy London városának szabályozása hatáságát Brüsszelbe helyezik át. Amióta hivatalba lépett, azóta talán belátta és megértette, hogy az Egyesült Királyság bruttó nemzeti termékének jelentős része a pénzpiaci szolgáltatásokból származik, és ez nagyon fontos Nagy-Britannia számára. Sőt, ez tölti meg a legtöbb tálat, ez folyik javarészt a csapokból. A, ezzel támogatjuk az igen gyanús EU-s projekteket is, amelyek ezekre vonatkozóan választókörzeteink tulajdonképpen nem bólintottak rá. Meg kell, hogy értse biztos úr, hogy a nagy nyugdíjak, nagy bérek azok nem a földből nőnek ki. A régi dominium a korábbi területek, Ausztrália, Új-Zéland nem szenvedte annyira kárát a válságnak, talán lehet, hogy miért olyan határozott véleményünk, hogy a jelenlegi felfogással nem tudunk megoldásra jutni. Biztos úr, a szokásos ignoráns bürokraták, parlamenti szakbizottságok maszhatolásával nem jutunk előre. A túlhaladott szocialisták, német politikusok, mindenféle zöldek, nagymamák és háziasszonyok, harmadik korba lépő képviselők gyülekezetével. Az EU projektek a halászat, mezőgazdaság, energia, foglalkoztatás, bevándorlás, horror, horror, horror, és az egységes valutának alapvetően időzített bombája. Hiba mindez. Az Európai Unió, ahogy önök gondolják, véletlenül majd egyszerre csak megjavul. Nagyon sajnálom, hát sajnálom, nem vagyok elégedett, sőt határozottan fel vagyok háborodva a brit konzerv- azért, hogy a brit konzervatív párt London városi önkormányzatának egy részét átadta. A Trafalgáron majd lesznek eh, olyan felszólalók, illetve az ott kiállított szobrok bizonyára meghajolnak, mert veszítettek a büszkeségükből. Köszönöm szépen. A eh, Szoszava úr egy percben kap szót, ugyan nem jelen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék először is gratulálni azoknak, akik nagyon kemény, keményen dolgoztak a pénzpiaci csomagon, azokra az alkalmazottakra és a képviselőkre gondolok, akik az elmúlt időben részt vettek a munkában. Tehát a pénzügyi válság ilyen méretű pénzügyi válságra volt szükség, hogy végre felébredjünk, hiszen ha nem sikerül reagálnunk, akkor elszalasztunk egy lehetőséget arra, hogy a közös európai intézményeket is erősítsük. A közös pénzügyi felügyeletnek természetesen korlátozott a hatásköre és illetékessége, a tagállamok hasonló jellegű intézményeihez hasonlóan nem sikerült hasonlóan integrálni ezt, mint az Európai Központi Bank rendszerében. Bár teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy fontos ez így, helyesen jártunk el, de tovább kell haladni az előttünk lévő munkálatokban. Köszönöm szépen. Folytassuk akkor a listát. A következő Guzesz úr 1 perc 30 másodpercben. Elnök asszony, köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, elnök úr, szeretnék köszönetet mondani. Először is a köszönetekért, és én is csatlakozom hozzá. Nagy hatással van ám a parlament kiváló munkája a területen, és meg kell, hogy mondjam, hogy a parlament együttműködése nélkül a felügyelet nem lenne euró, ennyire európai. Az ECOFIN tanács elnökéhez szólok, tisztelt elnök úr, jó lenne, hogyha a hónap vége előtt még sikerülne megoldást találni egy olyan kérdésre, amely, amelyért ön is kiállt. Jó lenne, hogyha a munkája nem lenne hiába való, jó lenne, hogyha az ön segítségével a hedgefondokra vonatkozóan és a magántőke alapokra vonatkozóan megoldást találnánk. Ön ezért erősen kiállt. Támogatjuk a biztos urat mi is szeretnénk azokat a köveket lerakni, amelyek a törvényalkotásban még eddig hiányoztak, hogy minden terméket lefedhessünk. Természetesen nem arról van szó, hogy szeretünk törvényeket elfogadgatni, hanem arról, hogy olyan előírásokra van szükség, amelyek alkalmasak arra, hogy a pénzügyi rendszer inherens kockázatait megoldják, belső kockázatait. David Wrightnak szívből köszönetet mondok, hiszen nagy mértékben járult hozzá ahhoz, hogy parlamentünket segítse, és remélem, hogy más európai utakon is találkozunk vele. Köszönöm, és a következő felszólaló Sánchez Presedo úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, miniszter, kollégá, miniszter úr kollégáim. Remélem, hogy el tudjuk majd fogadni ezt a pénzügyi ellenőrzési felügyeleti csomagot első olvasatban. En, ez, erre szükség van annak érdekében, hogy a pénzügyi integrációt elkezdjük, hogy a versenyképességet növeljük, és hogy a gazdaságot sokkal jobban tudjuk irányítani. Gazdaságilag rossz helyzetben voltunk, és ez a nemzeti felügyeletek problémáiban is kiütközött, amikor nemzeti szinten próbáltuk meg megold, megtalálni a megoldásokat. Mi esetünkben a felügyelet a, a gazdaság és pénzügyi keret legfontosabb tényezője. Az európai rendszer nem volt megfelelően hatékony, mivel nem volt megfelelő felügyeleti rendszer. Szükség van arra, hogy ezt orvosoljuk, és egy teljes, megbízható megoldást találjunk. Részekkel, hogy legyünk a nemzetközi pénzügyi felügyeletnek most sokkal jobb, jobban kiegyensúlyozott rendszert fogunk bevezetni a parlamentnek köszönhetően. Védeni fogjuk a fogyasztók érdekét is, a betétesek, a befektetők és az adófizetők érdekeit is. Képesek leszünk majd arra, hogy a jövőben esetleg megjelenő problémákat előre felfedjük, és esetleg meg is akadályozzuk egy olyan válságkezelő rendszerre van szükségünk európai szinten, amely teljes mértékben működik, és jó felügyeleti rendszerként működik. Csak akkor tudjuk ezt meg a, megtenni, hogyha az információ, cserét, a kooperációt és az átláthatóságot növeljük egész Európában. A jogalkotási munka során remélem hogy 2012-ig minden szükséges lépést megteszünk. Mindenkinek köszönöm a hozzájárulását ehhez a témához. Remélem, hogy a csomag jól fog működni. Nagyon fontos lépést jelent ez az európai demokrácia szempontjából is. Jogalkotásra van szükségünk, és a jogalkotás felügyeletére, annak érdekében, hogy megfelelően működő demokrácia jöjjön létre. Elnök asszony, köszönöm. Most egy percre Gulá asszonynak adom meg a szót. Biztos úr, miniszter úr, nagyon sok mindent elmondtunk, megállapodásra jutottunk mindenki munkájának köszönhetően, de ez a jövőre nézve is jó leckét ad nekünk az együttdöntés, decemberben is megmutatkozott, hogy nem, nem egyedüli eszköz, és nem lehet azt a parlament elé úgy állni, hogy most már szükséges a parlamentnek jóváhagyást adni, mert különben nem jutunk előre. A belga elnökségnek köszönöm az, ezen a területen végzett munkáját, és hogy a parlamentet egyenrangú félként kezelte. Reinders és Barnier úrnak mondanám, kezdetektől teljes mértékben szeretnénk együttműködni, szeretnénk az együttdöntési eljárás során a szerepünket a megfelelőképpen végezni. Kérem, ne próbálják az önök véleményét ránk erőltetni, hanem kezeljenek minket egyenlő partnerként. Elnök asszony, köszönöm. Következő hozzászól a, Felder úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, eh, biztos úr, kedves kollégák, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó nap, nem csak az európai intézményeknek, hanem az európai polgároknak is, hiszen sikerült eh, két évvel a Lehman Brothers bank összeomlása után olyan struktúrát létrehozni, amely ugyan nem tudja az összes problémát megoldani, ami a pénzügyi piacon felmerülhet, de oda vezet, eh, hogy az Európai Unióban már nem kerülhet sor ilyen típusú problémákra, e, és erre büszkék lehetünk. Szeretnénk a belga elnökségnél köszönetet mondani, hiszen az a véleményünk, hogy ahogy Kulár asszony is mondta, a tanács egy kicsit, e, mind a mellett hadd mondjuk el, hogy e, ahogy a tanács az elején kicsit félváról vette ezt a problémát, és nem vette annyira komolyan és aztán a parlament összes frakciójának összefogásával sikerült megoldást kidolgozni, olyan megoldást, amely valóban mindenki számára elfogadható és megbízható struktúrát tartalmaz, amely a, amely a válság alatt is mm, ellenálló lehet, és a túlzások, a, túl, a pénzügyi túlkapásokkal szembe mehet vagy ezeket nem engedheti meg. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, hiszen valódi párbeszéd jött létre a bizottságnak köszönhetően, és en, így a tanács és a parlament álláspontja közeledett egymáshoz, holott ezek a kezdetektől fogva nagyon messze voltak egymástól. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A következő hozzá Tremóza úr, egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Az elkövetkezendő öt évben az Európai eh, Rendszerkockázati Testületnek egy eh, öt évre választott elnöke lesz. Ez nem egy kis kérdés, ez eh, az LCRB, így tehát az Európai Pénzügyi Piacok Felügyeleti Rendszerében elengedhetetlen szerepet játszik. De ez azt is jelenti, hogy Trisé úr, aki elszámoltatható a parlament felé, meg kell, hogy válaszolja a pénzügyi felügyeleti rendszerekkel kapcsolatos kérdéseket a parlamentben, nem csak a pénzügyi, nem csak az árstabilitással kapcsolatos kérdéseket. Tehát ennek a rendszernek a hitelessége függ attól, hogy valódi és fenntartható pénzügyi rendszer jön létre Európában. A business as usual az nehezebb lesz a pénzügyi vállalatok számára, amelyek a válságot okozták. És mindez az európai polgárok jövőbeni generációinak javára válik. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, most pedig Luling asszonyi asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik gratuláltak ehhez a kompromisszumhoz, amelyet sikerült kidolgozni a pénzügyi felügyeleti rendszer kapcsolatban. Nagyon jó ez a rendszer, nem azért, mert az országok végül sikerült, országoknak sikerült végül megegyezésre jutnia, hanem azért, mert nagyon fontos volt, hogy európai rendszer jöjjön létre, hiszen az Európai Unió hitelességéről és működőképességéről van szó. Gulár asszony és az én frakció árnyék jelentéstevője nagyon sokat küzdöttek azért, hogy az Európai Központi Bank elnöke legyen a rendszerkockázati testület elnöke, és ezt azért tettük, mert nagyon fontosnak tartjuk ezt a kérdést. Nagyon fragmentált a feladatok rendszere a különböző tagállami hatóságok között is nagyon fragmentált a feladat megosztás. Ezért fontos az, hogy legyen egy valódi közös európai hatóság, amely valóban hiteles. Ezt a briteknek is be kell majd látniuk. Nagy presztízsű hivatalról van szó, az LKB elnöke lesz -e ebben a hivatalban, és ő fog tárgyalásokat folytatni, például a tanácselnökével. Nem arról van szó, hogy valaki túl sok hatáskört kap, sokkal inkább arról van szó, hogy az, a gyengeség ellen lépjünk fel. A végeredményben pedig azt szeretném elmondani, hogy fontos, hogy ezek a hatóságok minél hamarabb megkezdjék a munkát, hogy a bizalom, bizalom légköre visszaálljon a szereplők között. Még messze vagyunk attól, hogy mindent megoldottnak tekinthessünk. Az európai folyamat megint csak nagyon lassú és nehézkes volt, de legalább sikerült érdekes és jó alapokat lefektetni az európai rendszerhez. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, akkor most a spontán felszólalások következnek. Csak öt hozzászólónak tudok időt adni. Palóne úr először, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg vagyunk győződve arról, hogy a globális piacon az a helyzet, hogy valódi és megfelelő ellenőrzésre van szükség. A legutóbbi válságok is megmutatták ezt. 48 órán belül a közös szabályoknak megfelelően közös döntéseket kell hozni. Európai szinten is lesznek olyan bankok, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy össze, engedjük őket összeomlani, ha a jövőben további ilyen válságokra van szükség, válságok lesznek, akkor átlátható szabályokra lesz szükség. Ki a felelős a döntésekért? És ki a felelős a válságért? A pénzügyi rendszer. A parlament nem megfelelő szerepet játszott az elmúlt válságban. Én mindig is azt mondtam, hogy megfelelő hatóságra van szükség, amelyek döntéseket hoznak, beavatkozhatnak, hogyha szükség van erre. Olyan alapok, olyan olyan alapok létrehozására van szükség, amelyek nem egyenlőek a banki adóval, nem erről van szó. Nem szabad megengednünk a jövőben, hogy a KKV-k viseljék a válságból való kilábalást. Kutás úr következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én magam is üdvözlöm azt a tényt, hogy kapunk egy európai pénzügyi felügyeletet, amely nem túlzottan töredezett makropotenciális, illetve abszolút prudenciális intézményt kapunk, amely felügyeletet láthat el a pénzpiacokon Európában. Nagyon fontos ez, és megfelelő eszközökre van szükség ahhoz, hogy az esetleges jövőbeni pénzügyi válságokat elkerülhessük. Megállapítható az is, hogy a tagállamok az újonnan létrehozandó hatóságnak megfelelő jogköröket kell, hogy adjanak, annak érdekében, hogy a határon átnyúló tevékenységét a hatóság elvégezhesse. Fontos, a pénzügyi kockázatok elkerülésében ez a hatóság. Nagyon fontos, hogy az európai pénzügyi felügyeleti hatóságok munkájukat nemzeti, úgy is el tudják végezni, hogy befolyásolják a nemzeti költségvetéseket. Európa jövője függ a megfelelő intézkedésektől, amelyeket nem csak fél szívvel hoznak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy percben a következő Jaktin Makia úr. puhemies tarvitsemme enemmän. E- elnök asszony köszönöm szépen több európai jogokra e, bizalomra és kevesebb protekcionizmusra van szükség. Fontos, hogy ennek a munkának ne, ér, ne legyen itt vége. Azzal kell foglalkoznunk a jövőben is, hogy a határon átnyúló bankok munkáját e, nyomon kövessük, hiszen ezeknek a, ezeket a bankokat fel, felügyelni kell. Közös európai felügyeletre van szükség, hiszen ez az, ami mindannyiunk érdekét szorgálja. Három új felügyeleti hatóságot fognak most megalakítani, amelyel maximális megoldást tudunk hazni. Nem megfelelő az, hogy a határon átnyúló banki felügyeletek azt jelentik, hogy a, az érdekeket továbbra is egyénileg védjük. Köszönöm. Grazie, la para... Köszönöm szépen. Bronz úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A hétköznapi ember szerint a válság katasztrófa. Az Európai Unió számára a válság lehetőség arra, hogy, hogy jogköröket vonjon magához a nemzeti kormányoktól, a tagállamok elveszítik a pénzügyi rendszer, saját pénzügyi rendszereik feletti fennhatóságot. Az Egyesült Királyság rendkívül hátrányos módon viselkedett, azért mert nem sikerült a magánbankjai fölött megfelelő ellenőrzést gyakorolnia. A vállalatok számára tulajdonképpen minden szabad volt, óriási hiteleket nyújtottak, és a pénz kínálatot nem lehet a továbbiakban már a magánvállalatokra szabályozás nélkül hagyni. Köszönöm. L'ultimo. Eh, eh, Végül pedig egy percben Bálc úr szólhat hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony. Előttem a mostani tárgyalási kompromisszum mérföldkő az európai pénzügyi felügyelet létrehozásában. Nem csak azért sikerült ide jutni, mert a tanácselnöksége konstruktívan folytatta a tanácskozásokat, hanem azért, mert a tagállamok közösen húzták meg a határokat. Nem fogatlan oroszlán az, ami most megszületett, hanem egy olyan szervezet, egy olyan hatóság, amely a döntő pillanatban bizony harapni is tud a nemzeti felügyeleti hatóságok munkája nem szűnik meg, hanem számokra egy egyértelmű európai központ jön létre. Európa intézmények több felelősséget is jelentenek, és rendkívül fontos mindebben az is, hogy az európai rendszer a rendszert a központi bank elnöke fogja vezetni. Az előadó kollégákkal több ponton egyetértek, köszönöm a megfelelő frakciókon átnyúló csapatmunkát, köszönöm. Grazie. Eh, la parola al commissario Barnier. Köszönöm szépen. Barnier úrnak adom meg a szót a bizottságtól. Kérem a kollégákat, hogy eh, hallgassák meg a biztos urat. Köszönöm szépen, elnök asszony. A meghallgatás végén én magam is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, a frakcióvezetőknek és minden képviselőnek. Úgy gondolom, hogy mindannyian többé-kevésbé egyhangúan hordták ki ezt a kompromisszumot. Támogatják az egy- a megállapodást. Szeretném jelezni, hogy az új európai hatóságok és az európai rendszerkockázati testület is olyan testületek voltak, amelyekre építeni lehet, amelyekkel együtt mű, lehet működni. Az asszony csendet kér a teremben. Tehát egy hálózatról van szó. Arról van szó, hogy a jelenlegi um, tudást, um, helyzeteket összekapcsoljuk európai szinten, akkor, amikor szükség lesz, helyesen tudjunk reagálni. Gyakran Európát átfogó pénzügyi intézményekkel kapcsolatos kockázatok merülnek fel. Ahogy önök is mondták, tehát fontos a határon átnyúló munka is. Az önök munkájának köszönhetően végre lesz egy ilyen testület. Lépésenként, fokozatonként sikerül majd ezeket a hatóságokat létrehozni. Az a pénzügyi szolgáltatásokra, a pénzpiaci visszaélésekre, a biztosítási rendszerekre vonatkozóan, válságmenedzsmentre vonatkozóan egységes rendszereket fogunk tudni ilyen formában kialakítani, és majd végül a vállalatok vezetésére vonatkozóan is. Ezek tehát azok a lépések, amelyek az összes munka végéig még előttünk állnak. Határozottan fogunk végigmenni ezen az úton, és biztosítjuk azt, ahogy már mondtam, tisztelt képviselők és képviselő asszonyok, hogy a G20-as találkozón előírtak értelmében ne legyen olyan terület, olyan ország, olyan piac, amelyen amely kihamaradna az intelligens és a hatékony felügyelet munkája alól. Én magam szeretném garantálni azt is, hogy az útnak a végét gyorsan elérjük, és figyeljünk arra, hogy utunk végén közösen nem pedig túl későn a lehető legjobb szabályozási és felügyeleti rendszert valósítsuk meg a világban. Európa tartozott már önmagával, önmagának egy ilyen felügyeleti és szabályozói modellel, amely világszinten is hasznos. Ez a cél, és ez az európai állampolgárok érdeke, a pénzpiacok és a fogyasztók érdeke. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm szépen. Rendez úr a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Én is szeretném megköszönni minden hozzászólának, hozzászólónak a hozzászólást, és azt, hogy a nagy többség támogatta azt a szöveget, amelyet most meg kell szavaznunk. Nagyon nagy örömmel látom, hogy milyen sok képviselőt érdekel ez a téma, milyen sokakat érdekel a pénzügyi felügyelet kérdése. Ahogy nagyon sokan önök közül emlékeztettek rá, ez az első tanulság, amelyet a gazdasági pénzügyi válságból levontunk. Sok szöveget vitattunk meg, de a felügyeleti rendszer, az új felügyeleti rendszer megalakítása és az Európai Rendszerkockázati Testület megalakítása jelentette az első konzekvencia levonását európai szinten. Azon kívül mindenki mondta, Bárnyi úr is elmondta, hogy ez csak az, a szükséges folyamat kezdetét jelenti, egy sor más nagyon fontos struktúrát és szabályozást kell még megalkotnunk sokan elkötelezettek ez irányban, és ugyanígy fogjuk folytatni a munkát a tanács, a bizottság és az önök parlamentje között. A belga soros elnökség ugyanígy fog eljárni a jövőben is, és remélem, hogy hatékony előrehaladást fogunk majd elérni a hedge fundokról szóló irányelvről, valamint az befektetési alapokról és a hitelminősítő intézetekről szóló irányelvekről is. Gulár asszony megemlítette, hogy már javasoltuk azt, hogy az informális ECOFIN tanácsi ülésen Bolz asszony is vegyen részt, hogy közeműködhessen a munkában. Tudom, hogy nagyon fontos eljárások következnek nem sokára, tehát nem is akarom rabolni az önök idejét, csak még azt mondanám el, hogy őszintén remélem, hogy történelmi jelentőségű szavazásra kerül most sor, és hogy az elkövetkező évek, hetekben, hónapokban ugyanilyen jó szellemben, ugyanilyen elkötelezetten és határozottan tudunk együttműködni a szövegen amelyet majd az elkövetkezendő hetekben terjesztünk önök elé. Mindenkinek nagyon köszönöm a projekthez való hozzájárulását, támogatását az elmúlt hónapok során. Még egyszer elmondanám, a legfontosabb, legelső tanulságot vontuk most a, a pénzügyi válságból. Elnök asszony, köszönöm. Lezárom a vitát. Care colleghe. Kedves kollégák! Mindenkit sok szeretettel köszöntök. Fiatal kollégánk néhány napja csatlakozott hozzánk. Viktória, Luli úr leánya, Mindenkinek sok, nagyon sok szeretettel gratulálok a családnak, és azt hiszem, hogy ezt az örömhírt közölnöm kellett a házzal. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Itt, eh, itt ülök, itt vagyok a kislányommal, eh, Viktóriával, és eh, megpróbálom összeegyeztetni a családi életet és a munkát, és azt hiszem, hogy sok nő nevében beszélek. Szeretnék jó anya lenni. Az Európai Parlament és az európai intézmények mindent meg kell, hogy tegyenek annak érdekében, hogy a nők összetudják egyeztetni a családi életet a munkával. Nekik próbálok. E facciamo nostro l'appello che... Igen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönjük szépen a hozzászólását.